Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ja, Hölgyeim és, Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Royal elnök úrt, elnök urat most én fogom helyettesíteni, mert ő a palermói ülésen vesz jelenleg részt. Úgy látom, hogy nem minden néppárt tag ment el a palermói ülésre, van, akinek jobban tetszett a mi ülésünk, ennek örülünk. Gondolom, hogy a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük, és mivel nincsen semmilyen bejelentésem, javasolnám, hogy kezdjük is el a vitánkat. Zsodán Szigel asszony előadásáról, jelentéséről, a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban. A módosítókat április 12-éig lehetett benyújtani, úgyhogy kérném, hogy Románna most mutassa be a helyzetet a módosítókkal. Thank you, Mrs. Chairwoman. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Először is eh, szeretném megköszönni a kollégáknak a módosítókat, amelyeket ilyen szép számban benyújtottak a jelentéssel kapcsolatosan. Összességében azt mondhatjuk, hogy a, az, hogy ilyen sok módosítót nyújtottak be, azt is jelzi, hogy milyen fontos ez az irányelv, és reménykedem abban, hogy közösen tudunk azon dolgozni, hogy egy jó irányelv szülessen. Megpróbáltam csoportosítani a módosítókat tartalmi szempontból, és megpróbálom majd röviden bemutatni ezeket a csoportokat, és elmondani a véleményemet ezekkel kapcsolatosan. Először is el kell, hogy mondjam, hogy van néhány módosító, amely természetesen a fukushimai eseményekre is reflektál. Ezt az eseményt akár referenciaként tekinthetjük hogy megmutassuk, mennyire fontos az, hogy megfelelő biztonsági normákkal rendelkezzünk a nukleáris hulladék, valamint a kiégett fűtőelemek tekintetében is. Azt hiszem, hogy ilyen módon talán sikerül egy kompromisszumot és megoldást is találnunk. Nem értek egyet azzal, hogy sokan azt mondják, hogy az irányelvet a fukushimai események miatt el kell utasítanunk. Úgy gondolom, hogy pont a fukushimai események miatt nagyobb szükség van erre az irányelvre, mint bármikor korábban. Benyújtottak néhány módosítót azzal kapcsolatosan is, hogy az atomenergiából teljesen szálljunk ki. Azt hiszem, hogy egy ilyen döntés nem képezi ennek az irányelvnek a tárgyát. Benyújtottak olyan módosítókat is, amelyek a jogalap megváltoztatására vonatkoznak. az Európai Unió működéséről szóló szerződésre kellene alapozni az irányelvet ezek szerint. Én azt az álláspontot követem majd, amelyet a jogi szolgálat határoz meg, amelynek már továbbítottuk ezt a kérdéskört. Aztán nagyon sok módosítót nyújtottak be, amelyek a pénzügyi eszközökre vonatkoznak, a pénzügyi forrásokra. Már jó magam is kiegészítettem eh, ebben a vonatkozásban a szöveget, ezen felül eh, olyan módosítókat nyújtottak be, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani a végrehajtáshoz, utána az ellenőrzés és a felügyeletre vonatkozó módosításokat is benyújtottak, ami a pénzügyi forrásokat illeti. Aztán a, a szennyező fizet elve is előkerült ezekben a módosítókban. Azt hiszem, hogy ezen a téren sikerül kompromisszumos módosítókat kidolgoznunk. Két módosító, illetve kb. 15-20 módosító arra vonatkozik, hogy a final storage kifejezést használjuk, mások úgy gondolják, hogy a final disposal kifejezés lenne a megfelelő. Én azt javasolnám, hogy a már bevezetett definíciókat és kifejezéseket használjuk, amelyek különbséget tesznek a storage között, ami egy nem, fenntart, nem hosszú távú tárolást jelent, valamint a disposal kifejezés között, ez pedig egy végső tárolást, végső megoldást jelent, ami megint csak különböző lehetőségeket rejt magában. Remélem, hogy az árnyékjelentéstevőkkel folytatott megbeszélések során sikerül majd a kifejezések definíciójában megegyezni. Úgy gondolom ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy a jelentés világosabban fogalmazzon, hogyha a final disposal és nem a final storage kifejezést használjuk, hiszen ez utóbbi nem egy végső megoldás jelent. Benyújtottak néhány módosítót azzal kapcsolatban, hogy a mélyen fekvő geológiai réterekben történő elhelyezést tartsuk szem előtt. Azt hiszem, hogy ez helyén való. Itt gyakorlatilag a szakemberek véleményét kellene követnünk. Ők ugyanis azt mondják, hogy ez az a lehetőség, ez az az opció, amelyről tudjuk, hogy megvalósítható és biztonságos. Ugyanakkor azonban természetesen továbbra is nyitva hagyhatjuk az ajtót, hiszen hogyha megmutatkozik, hogy más opciók is ugyanolyan biztonságosak, és megfelelnek a biztonsági kritériumoknak, akkor eh, ezt a lehetőséget fel kell tartanunk, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan is lehet kompromisszumos megoldást találni. Aztán a munkavállalók által vállalt kockázatra vonatkozóan is érkeztek módosítók. Itt eh, kompromisszumos megoldást kell találnunk. A foglalkozás, foglalkoztatás ügyi bizottság részéről kaptunk néhány módosítót ennek kapcsán. Aztán vannak módosítók, amelyek a határok átívelő együttműködésre vonatkoznak. Úgy gondolom helyén való, hogy a regionális együttműködés lehetővé tesszük. Ilyen módon ugyanis a pénzügyi források, a humán erőforrás, a tudás, a tapasztalat összefogható, és azt hiszem, hogy így kompromisszos megoldásokat is találhatunk. Azonban nem helyeslem azt, amit egyesek javasolnak, nevezetesen, hogy ez, a megol, ez az együttműködés csak akkor legyen lehetséges, hogyha a nukleáris hulladék exportjáról van szó. A kisebb mennyiségű radioaktív hulladékról szólnak ezek a módosítók. Nem tudom, hogy hogyan lehetne def- definiálni azt, hogy kisebb mennyiségű. Én magam nem támogatom ezt az elvet. Aztán érkeztek módosítók a technikai megoldásokra vonatkozóan is. Például, mikor lehet a kiégett fűtő elemeket egy száraz tárolóban tárolni, vagy pedig egy folyadékot tartalmazó medencében, vagy tovább fel kell dolgozni azokat. Azt hiszem, hogy a technikai ágazatnak kell ezeket a technikai kérdéseket megoldani. Nekünk politikai kritériumokat kell meghatároznunk. Sokan említik a nemzeti felügyelő hatóságokat is a módosítókban. Egy részletes lista szerepel itt, illetve egy részletes listát kérnek arról, hogy az egyes nemzeti hatóságok, nemzeti szervek milyen feladatokat lássanak el. Azt hiszem, hogy ez egy keretirányelv, éppen ezért itt nem lehet meghatározni, hogy az egyes nemzeti hatóságoknak mi a konkrét hatáskörük. Aztán vannak módosítók a biztonsági kérdésekkel és felelősség kérdésével kapcsolatosan. Még meg kell vizsgálnom azt, hogy ezek összhangban állnak-e a Párizsi konvencióval illetve egyezménnyel. Amint már említettem eleinte, azt gondolom, hogy ez az irány elve nem olyan jogszabály, ahol igent vagy nemet mondunk az atomenergiára. Nem olyan irányelvről van szó, ahol az atomenergiából való kiszállásról dönthetnénk, és nem is arról van szó, hogy az atomenergiát esetleg más energiaforrásokkal helyettesítjük. Úgy vélem, egy ilyen fajta szöveg nem kell, hogy részét képezze ennek az irányelvnek. Hangsúlyoznám, hogy világosan látnunk kell azt, hogy nem létezik abszolút biztonság sem az atomenergia terén, sem más energiaforrások területén. Azok a módosítók, amelyeket abszolút teljes körű biztonságot követelnek, ezeket nem tudom támogatni, mert egyszerűen nem realisztikusak. Támogatom azonban ezzel szemben azokat a módosítókat, amelyek a lehető legmagasabb biztonsági szintről beszélnek, ezeket támogatni is fogom. Végezetül a sunset záradékról is beszéltünk, amelyet Fiona Hall javasolt. A kolléganője ma nincs sajnos jelen. Azt hiszem, ez a módosító még kicsit gyenge ahhoz, hogy egy joghézagot bezárjunk vele. Azt hiszem, ezt a kérdést az árnyék jelentéstevőkkel együtt még meg kell oldanunk. Még egyszer szeretném megköszönni a módosító indítványokat, és most pedig várom a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm, Jordan asszony. Akkor most megadom a szót először is az árnyék jelentéstevőknek. Ha jól tudom, Rebecca Harms kért először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt a jelentés tervezetről és a benyújtott módosítókról szólnék, Szeretném megismételni azt, amit az ennyik jelentéstevők legutóbbi találkozóján is már említettem. Bizonyosan emlékeznek eh, arra, ennek a szakbizottságnak az aktív tagjaiként, hogy eh, az atomerőművek biztonsági normáit meghatározó irányelvről milyen eh, vitát folytattunk. Ez az irányelv kicsivel több mint két évvel ezelőtt született, és a fukushimai eseményeket követő napokban, amikor Öttinger biztossal elkezdtünk beszélni a stressztesztekről, megállapítottuk, hogy nagyon nagy hibát követtünk el, amikor ezt az irányelvet elfogadtuk. Hiszen az nem fogalmazott meg ambiciózus, nagyratörő és kötelező érvényű biztonsági normákat. A közös stressztesztek megfogalmazásánál, meghatározásánál a nagy problémát most az jelenti, hogy az Európai Unió nem határozott meg magas szintű közös biztonsági normákat, és ezt a hézagot nem tudjuk most bezárni. Ami pedig a biztonsági normák atomvállalataikat illeti, újra beszélnünk kell majd róluk az atomerőművek vonatkozásában. Az a benyomásom, hogy ugyanazt a hibát, amelyet az általam említett irányelv esetében elkövettünk, ugyanezt a hibát a hulladékkezelés tekintetében most megismételjük. Megint csak abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy a jelentés tevő jelentése az Európai Bizottság javaslatait gyengíti itt az illetékes szakbizottságon belül. Az az állítás, miszerint nagyra törő, magas szintű biztonsági normákat fogalmazunk meg, ennek a jelentés tervezetnek az alapján nem védhetjük meg. És ebben a szakbizottságban szívesen folytatnék eszmecserét arról, hogy az Európai Parlament ipari és energiaügyi szakbizottságának valóban ez a célja a fukushimai eseményeket követően, tehát, hogy az Európai Bizottság javaslatát, amely már önmagában nem elég nagyra törő, ami a biztonsági normákat és eljárásokat illeti, a végső elhelyezés szempontjából most ismét csak tovább gyengítjük a magunk részéről. Én ugyanis úgy látom, hogy ez történik a jelenlegi javaslat esetében és úgy tűnik, hogy a szakbizottságban a többség ezt is támogatná. Úgy gondolom tehát, hogy a szakbizottságnak nagyon alaposan mérlegelnie kell ezt, mert a nyilvánosságban folyó vita most, látva azt, hogy a fukushimai helyzet még mindig nem oldódott meg, különös tekintettel a rosszul megépített tároló medencékre, amelyek ugye még tovább rontják a fukushimai helyzetet. Tekintettel erre tehát úgy gondolom, hogy a nyilvános megítélés sokkal kritikusabb lesz, mint ahogyan azt itt elgondolnánk. Ezért figyelmükbe ajánlanám, hogy még egyszer gondolkodjunk el ezen. A másik kérdés, amelyet említeni szeretnék, két pontban foglalható össze. Ez az árnyék jelentés tevők tanácskozásában tartalmi kérdéseket illetőleg nagyon fontos szerepet játszott. Továbbra is fontosnak tartom ezeket, mert azt hiszem, hogy különösen Öttinger energiaügyi biztos bejelentései után e két ponton méretetik majd meg az, amiről döntünk. Az első pont a nukleáris hulladék exportjának jövőjét illeti Öttinger úr teljesen világosan nyilatkozott meg ebben a kérdésben. Többször is elmondta, hogy szeretné kizárni a jövő vonatkozásában, hogy az Európai Unióból nukleáris hulladékot exportáljanak. Azt hiszem korábban rangú Európai Uniós tisztviselő ezt még soha nem emlegette ilyen gyakran, és azt hiszem ezzel helyes választ talált egy problémára, hiszen ez idáig a harmadik országokba való kivitel megtörtént, és ez nem teljes, hiszen azok a harmadik országok, amelyekbe eddig exportáltuk a nukleáris hulladékunkat, nem rendelkeznek az lehetőséggel arra vonatkozólag, hogy biztonságosan elhelyezzék ezt a hulladékot. Éppen ezért szeretném tudni a bizottság képviselőjétől, hogy a bizottság milyen az álláspontja saját javaslataival kapcsolatosan? Tehát a bizottság még mindig azt gondolja, hogy az, amit a biztos úr kinyilatkoztatott, illetve amit továbbra is vall, hogy tehát megtiltsák, megtiltsuk a harmadik országba való nukleáris hulladék kivitelt, hogy ezt továbbra is fenntartják el, Másrészt pedig érdekelne az is, és ez talán hasznos az eszmecsere szempontjából itt a jelentéstevőben is, milyen országok jönnének szóba, hogyha megengednék az Európai Unióból harmadik országba irányuló exportot, mely országokba történne, irányulna ez az export, és az eredeti szabályozás A 2006 per 117-es jogszabály, illetve irányelv vet tiszteletben tartanánk-e a továbbiakban is, vagy pedig esetleg egy másik megközelítés érvényesülhetne-e a jövőben, és érdekelne az is, hogy az Európai Bizottság a tanácssal folytatott vitában az export tilalom célját mennyiben tematizálja. Azt hiszem, hogy egy világos helyzet, mielőbbi világos helyzet segítene nekünk a további eszmei cserében. Hiszen hallottuk Ötinger úr részéről, hogy a bizottságnak az az álláspontja, hogy ezeket az exportokat be kellene tiltani. Ugyanakkor azonban Brüsszelben nagyon csúnya eh, pletykákat hallani ennek kapcsán, főként eh, annak, annak révén is, hogy ugye mindannyian látjuk, hogy mi történt Fukushima-ban. Ami érdekelne a bizottság részéről, és ez az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő utolsó eszmecseréje számára nagyon fontos lenne, mi a helyzet a safety case-szel. A bizottság az irányelv egy részében javaslatot tett erre vonatkozóan, a jelentéstevő helyesnek tartotta, illetve úgy gondolta, hogy jó lenne ezt részekre bontani, és a safety case kapcsolatos különböző gondolatok most bizonyos módosítókban köszönnek vissza, és az irányelv tervezetben megoszlik ez a szövegen belül, és én úgy gondolom, hogy ez tovább gyengíti a bizottság javaslatát, ez aggaszt engem. Végezetül pedig a mai eszmecsere szempontjából még egyszer szeretném megemlíteni a jelentéstevő azon Mi miszerint itt most nem lehet szó arról, hogy a legmagasabb biztonsági normákat érvényesítsük, illetve a legmagasabb biztonságot szava, szavatoljuk. 30 éve foglalkozom a végső elhelyezés kérdésével, és talán mindenkinél jobban tudom, hogy százszázalékos biztonságot nem ígérhetünk. Ez azonban nem szabad, hogy megakadályozzon bennünket abban, felelős politikusokként, hogy a leg, lehető legjobb biztonsági normákat keressük, próbáljuk érvényesíteni. 50 évvel azután, hogy Európában az első atomreaktort üzembe helyezték, két millió köbméternyi nukleáris hulladék keletkezett, és még mindig nem tudjuk, hogy hogyan lehet a biztonságos hosszú távú elhelyezést biztosítani. Éppen ezért Érdemes elgondolkodni azon, hogy az nukleáris hulladék problémájának eddigi megoldatlansága elegendő okot ad-e arra, hogy az atomenergia hasznosításától eltekintsünk. Érdekelne az, hogy a fukushimai eseményeket követően főként hogy azokban az országokban, amelyekben gyakran földrengésekre kerül sor, ott milyen fekvő geológiai rétegekben történő elhelyezés hogyan valósítható meg. Az Európai Unióban számos ilyen ország van, amelyet gyakran érintenek a földrengés okozta problémák. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a jelentéstevő javaslataiban ez valahol vissza kellene, hogy köszönjön. Százszázalékos biztonság nem szavatolható, azonban meg kell próbálnunk a lehető legjobb biztonsági normákat garantálni. Ettől úgy gondolom, hogy a jelentés még nagyon messze van, még a fukushima eseményeket követően sem foglalkozik a jelentés sajnos a földrengések jelentette kockázatokkal. Mrs. Uh, Harms, Köszönöm, Harms asszony. Most pedig Tozanovszki úrnak adom meg a szót az ICR részéről. Pani předsedkyně za slovo. Já bych chtěl v prvé řadě velmi... Eh, Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Először is szeretném eh, megdicsérni a jelentéstevőt a munkájáért. Még a fukushimai események előtt kezdtük el kidolgozni ezt a jelentést, és a Japánban történtek eh, még bonyolultabbá tették az egész vitát. Azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy a jelentéstevő megpróbál racionálisan közelíteni a témához a jelentésben, az esem, a fukushima eseményeket követően is, hiszen nem szabad ezt a jelentést összekeverni, az energiagazdálkodás általános kérdéseivel összevegyíteni. A jelentés tartalmi kérdéseivel kell foglalkoznunk, ez pedig a kiégető fűtőelemek témaköre. Azt hiszem, hogy a fukushimai eseményekből le kell vonnunk a tanulságot, és a fontos dolgokat kell hangsúlyoznunk, kiemelnünk. A legfontosabb véleményem szerint az, hogy a nyilvánosságot megfelelően, maximálisan tájékoztassuk, e tekintetben, hogy megérthessék az emberek, hogy itt nagyon veszélyes hulladékról van szó, de vannak olyan technológiák, amelyekkel ez a probléma megoldható. Másrészt pedig eh, nagyon szig- szigorú szabályozásra van szükség, hiszen veszélyes anyagokról van szó. A mi frakciónk amellett foglal majd állást, hogy a mélyen fekvő geológiai rétegekben történő elhelyezés megvalósítható legyen. Nem tudjuk, hogy a jövőben milyen gyorsan fejlődnek majd tovább a különböző technológiák. Nem szabad éppen ezért nagyon nagy költségekkel járó megoldásokat keresnünk, illetve támogatnunk, amikor a végső elhelyezésről van szó. Másrészt azonban élnünk kell azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a jelenlegi leghatékonyabb technológiák nyújtanak, annak érdekében, hogy szavatolhassuk azt, hogy ezek a végső tárolók, tárolóhelyek öm, ellenőrzésünk alatt maradhassanak. Éppen ezért a közös regionális megoldásokra irányuló erőfeszítéseket is támogatni fogjuk, hiszen egy nagyobb területen történő együttműködés minden bizonyal a biztonsági kérdések tekintetében is nagyon fontos, és a jövőben előnyösnek tekinthető ez a fajta megoldás. Hiszen lehetővé teszi, hogy közel optimális megoldások születhessenek az adott körülmények között. Azt gondolom, nem engedhetjük meg azt, hogy a fukushimai tragikus események befolyásolják a véleményünket ezen a téren, de nyilvánvalóan le kell belőlük vonnunk a tanulságokat, és Fukushima-ban technológiai hibákat követtek el, műszaki hibákat követtek el, és ebből valóban le kell vonnunk a tanulságokat. A legfőbb probléma nem maga a földrengés jelentette, hanem a szökőár. És ez a tapasztalat nagyon nagy jelentőségű a jövő tekintetében. Fontos foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, hiszen nagyon veszélyes radioaktív hulladékokról van szó. Éppen ezért szükséges, hogy a lehető legmagasabb szintű technológiai megoldásokat keressük. A frakciónk legalábbis támogatni fogja azokat a megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg, ami a kéget fűtőelemeket életi. Még sok-sok vita lesz ezzel kapcsolatosan. Egyetértek Hárms asszonynal, ezek a viták nem lesznek egyszerűek, de mégis arra kell összpontosítanunk mindeközben, hogy betartsuk a játékszabályokat, és a nukleáris hulladékokkal, illetve a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos információ áramlást is javítsuk EU szerte. Ami a kiviteleket illeti, itt er, vannak már erre vonatkozó szabályozások. És a mai összetett világunkban ez egy nagyon fontos kérdés, és talán egy másik területen kellene vitázni arról, hogy milyen országokba szabad exportálni, kivinni a veszélyes hulladékokat, és itt nem csak a nukleáris hulladékra gondolok. A radioaktív nukleáris hulladékok esetében azonban ez különösen fontos. hiszen nagyon fontos gondoskodnunk arról, hogy ezekkel a hulladékokkal ne lehessen visszaélni terrorista célok megvalósítására. Ez egy nagyon fontos kérdés a mai világban. Éppen ezért szeretném megdicsérni Cizely asszonyt, hiszen ő megtalálta a megfelelő racionális mércét annak érdekében, hogy a radioaktív hulladékokról szóló szabályozást valóban jobbá tegyük. Köszönöm szépen, Herzog Edith, a szocialisták nevében. I'd like to start... Köszönöm, elnök úr. Egy kívánsággal szeretném kezdeni. Ami a napirendünket illeti, szeretném, hogyha plenárison, a második júniusi plenárison beszélhetnénk erről a témáról, tehát a tanácsülés után. Ezért azt gondolom, hogy kiváló lenne, hogyha a szakbizottság erőfeszítéseket tenne arra, hogy még mielőtt a tanács véglegesen dönt, és erről a jogszabályról dönt, megkapja a mi véleményünket, hiszen ez egy intézmény közi eljárás, és hogyha időben megkapják a véleményünket, akkor talán két héttel korábban megkaphatják ezt, és így hivatalosan, természetesen elolvashatják, és hivatalosan is láthatják azt, hogy hány képviselő szavazott mellette és ellente. Tehát ezért szeretném, hogyha egy kicsit felgyorsíthatnánk magát a folyamatot. Természetesen a parlamentben azt gondolom, hogy a fő cél az kell, hogy legyen, hogy a lehető legnagyobb többségben ö, szavazzunk a frakciókon belül, hiszen a parlamentet komoly partnerként kell, hogy feltüntessük, aki jó irányba indul el. És biztos, hogy a szocialisták egyetértenek azzal, hogy fellépésre van szükség. Mindenki beszélt Fukushimáról, nekem is beszélnem kell Fukushimáról hogyha nincsen nemzetközi szabvány arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kezelni a radioaktív hulladékot, akkor biztos, hogy az ezzel kapcsolatos kérdések is sokkal korlátozottabb lennek. Tehát ma világszinten egyértelmű, hogy nincsen megfelelő szintű fellépés, és ezért van szükség erre a fellépésre, ezt gondolom, hogy minden frakció támogatja. Ennek ellenére a parlamentnek nem csak azért van korlátozott szerepe, mert ezt az Euratom szerződés így írja elő, hanem azért is, mert minden, ami az energia mixel kapcsolatos téma, az nemzeti hatáskör. Ezért azon módosítókkal kapcsolatban, amelyek a, nemzetköz, a nemzeti hatáskörökre vonatkoznak, ha a parlamentnek is véleménye van, jó lenne, hogyha tudnánk, hogy mm, a többség melyik oldal támogatja. Azt gondolom, hogy a szocialisták nem lesznek egységesek. Árnyékjelentéstevőként tehát nem mondhatom meg, hogy mi lesz a frakciónk végső szava, hiszen nagyon sokszínű a megoldás a frakciónkon belül is, és ezt tiszteletben kell tartanunk. Ugyanakkor a szavazólista a frakciókon belül eléggé egységes, és megpróbálom, amennyire csak lehetséges, a kompromisszumokat támogatni árnyékjelentéstevőként de valószínű, hogy azért több kérdésben nézeteltérések lesznek, és azt gondolom, hogy az itt jelenlévő kollégák is elmondják majd az ezzel kapcsolatos véleményüket. De abban biztos vagyok, hogy néhány dologban meg tudunk egyezni. Nagyobb átláthatóság és nagyobb ö, figyelemfelkeltésre van szükség, hiszen csak ezeknek köszönhetően tudjuk elérni azt a támogatást, amelyre szükség van egy ilyen fontos kérdésben. A második kompromisszum a módosítókkal kapcsolatban az az, hogy a készség és az erőforrás kell, hogy a legfontosabb prioritás legyen. Az ott dolgozó emberek veszélyes anyagokkal dolgoznak, és őket a lehető legjobban kell kezelni és védeni, és a biztonsági szabványokat megfelelő tudományos alapokra kell helyezni hosszú távon is. Egy kolléga sem beszélt erről, de én elmondanám, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottság jelentés tervezete nagyon hasznos, ezt mindenképpen komolyan kell venni azokat a módosítókat, amelyeket a foglalkoztatási szakbizottságban fogadtak el. Jó ötletnek tartom, hogy megpróbáljuk megnyitni az ajtót az esetleges együttműködés felé a tagállamok között. Nem arról van szó, hogy a tagállamoknak együtt kell működniük, de hogyha az Egyesült Államok hosszabb távon megépít egy hulladéktárolót, és Oroszország is, akkor valószínű, hogy a 27 tagállamnak irreális megoldás lenne, hogy egy ilyen végleges elhelyezésre kiírt tárolót létrehozzon. Azt gondolom, hogy a tagállamokban a vélemények és a határok többször változtak az elmúlt évszázadok során, és állandóak a változások, tehát nem politikai vonalak, hanem a legjobb megoldások alapján kell a megoldást megkeresni. Tehát jó, hogyha megnyitjuk a kaput az esetleges tagállami együttműködés felé. Politikai kérdés, hogy nagyon egyértelműen kell a parlamentnek véleményt nyilvánítania a pénzügyi forrásokkal kapcsolatban. Ezeket ki kell építeni, kezelni kell, és meg kell védeni, még akkor is, hogyha jön ez a csodálatos pénzügyi válság. Láthattuk, hogy a pénzt milyen könnyen elvész a Wall Street-en. Tehát nem, tehát mindenképpen oda kell figyelni a pénzügyi erőforrásokra. Nagyon fontosnak tartom, hogy kidolgozzunk egy megoldást, amely szerint ha szükség van a pénzügyi erőforrásokra, azoknak ott kell lenniük. De itt nem csak a begyűjtésről beszélek, hanem arról is, hogy hogyan használjuk fel ezeket. Vannak módosítók arra vonatkozóan, hogy milyen kötelezettségeket kell bevezetni, és mi az, amit a szereplők szabad választására lehet bízni. Az iparágnak nagyon nagy a felelőssége, ha egy országban előállítanak egy izotópot, és utána 60%-át ennek exportálják, akkor kérdés, hogy ki lesz a szennyező az, aki előállítja, vagy az, aki felhasználja. Erről mindenképpen részletesen kell beszélni, hogy hogy is akarjuk ezt megoldani. Azt kell biztosítani, hogy amennyire csak lehetséges, az ipari szereplőknek legyen pénzügyi felelősségük, nem pedig az adófizetőnek. Azt gondolom, hogy a szocialisták ebben meg fognak egyezni. A módosítókat olvasván még vannak olyan kérdések, amelyek a hulladék definíciójára vonatkoznak. A tagállamok nagyon különbözőképpen definiálják ezt. Vannak, akik megkülönböztetik a hosszú távú és a rövid távú hulladékot. Több országban egészen más a megnevezés is, úgyhogy ezt még ki kell dolgozni. Azt gondolom, hogy ami a végleges elhelyezést, az ideiglenes elhelyezést illeti, ezzel kapcsolatban még mindig nem teljesen egyértelmű a különbség. Mindenképpen azt kell egyeteművé tenni, hogy mi az, ami visszafordítható, és mi az, ami nem visszafordítható. Ezeket kell a módosítókból valahogy rendbe rakni. Végül, kollégák, az az árnám, amit mindenképpen el akarok mondani. A parlamentnek biztosítania kell, hogyha bármilyen jogszabályt elfogadunk, és ez bevezetése kerül, akkor annak legyen utána konkrét következménye. Két évvel ezelőtt elfogadtunk egy irányelvet, és ezt helyi szinten csak három tagállam ültette át. És ez rendkívül kritikus a nukleáris biztonsággal kapcsolatban, és vannak van még további 24 tagállam, akinek ez nem annyira tetszett ez a vita, és nem akarja ezt tagállami szinten bevezetni. Azt kell elérnünk a parlamentben, hogyha egy ilyen jogszabályt megszavazunk, azt ne azért tegyük, hogy a könyvtárba bekerüljön, hanem azért, hogy ez a tagállamokban meg is jelenjen. Ezt kell elérnünk az, ezzel az irányelvel is. Köszönöm. Thank you, Edith. Köszönöm, Edith. Két eh, további árnyék tevő van a GUE részéről, az Áda részéről, nem látom őket most itt jelen, úgyhogy megnyitom a hozzászólásokat. Először is Vidalán Kárdász úr kíván hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Harms asszony, ön azt mondta, hogy 200 köb méter nukleáris hulladék létezik. Szerintem ön eltévesztette ezt a számot, mert néhány száz köbméter az éves termelés Európában, akkor ezt mondjuk beszorozzuk évvel. Én fizikus vagyok, és tudom, hogy egy nullával több vagy kevesebb, az nem mindegy. De ezt ellenőrizheti ön. A lényeg az, hogy 293 módosítás érkezett, igen nagy számú, módosítás, és ez azt bizonyítja, hogy a parlamentnek ez a véleménye valóban felkeltette a szakbizottság, szakbizottságok érdeklődését, és ez logikus. Ha megnézzük tüzetesen a nagyszámú módosítást, akkor azt látjuk, hogy ezek alapvetően nagyon kevés kérdésre összpontosítanak, és különböző ideológiai nézőpontokat tükröznek, ez is logikus. Szeretnék megemlíteni néhányat, amelyeket a legfontosabbnak tekintünk. Először is jelentős számú módosítást szántak a tárolás és a végleges elhelyezés kérdésének. Vannak, akik meg akarják ezeket a definíciókat változtatni. Feltételezem, sőt biztos vagyok benne, hogy ezek a módosítások, ezeknek az a célja, hogy tisztázzuk, világosabbá tegyük ezeket a definíciókat. De nem vagyok biztos abban, hogy a célnak eleget tesznek, mert a bizottsági javaslat mit mond? A, a storage, ugye az a tárolás, ami időleges, a disposal, vagyis végleges elhelyezés, az pedig, vagy elhelyezés, az pedig végleges. És van egy fontos szempontét, mégpedig a potenciális tudományos fejlődés, ami még bekövetkezhet e téren a jövőben. És Jordan úr Jordan asszony, ez valószínűleg kompromisszumos módosítással lehetne megoldani, mégpedig a visszafordíthatóságra lehetne itt hivatkozni. De a tárolás és elhelyezés, ez a két definíció, ez valóban világos. Ami pedig a különböző tárolókat illeti, itt különböző nézetek vannak, és itt két dologra kell válaszolnunk elfogadjuk-e az exportot, az unión kívül exportot, és ha igen, akkor mi történik a felelősséggel, minden egyes tagállam felelősséggel, téren, hogy saját fűtő anyagát, kezelje. Vannak, akik mindenképpen be akarják tiltani annak lehetőségét, hogy az EU-n kívülre exportáljunk ilyen anyagokat. De nagyon sok módosítás azt tükrözi, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek érdekében áll az EU-n kívülre való exportálás. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az az opció, amelyet néhány más kollega terjesztett elő, miszerint az EU-n kívülre való exportálás esetén az exportáló tagállam marad felelős, és ez jó alternatíva lehetne. Ez hosszú távon még elrettentő erejű is lehetne, és elérni, hogy a tagállamok szigorúbbak legyenek akkor, amikor az elhelyezéssel foglalkoznak, legalább az EU-n belül. Vannak aggodalmak a téren is, hogy hogy lehet a megfelelő pénzalapokat biztosítani a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére. Úgy emlékszem, hogy 2001-ben volt már egy vita erről, amikor az előző irányelvet vitattuk meg, ami aztán megbukott a tanácsban. Értsük meg a következőket. Minden tagállam elfogadhat hat más és más módokat, módozatokat arra, hogy az alapok meglegyenek akkor, amikor szükség van rájuk, de hogyha túlságosan kényszerítő jellegű intézkedéseket hozunk arra, hogy hogyan kell ezeket a pénzalapokat felhasználni, megképezni, akkor ez gondot okozhat. Az irányelv az általános elveket szab meg, ez nem rendelet. Az általános elv az, hogy a pénzalapnak készen kell állnia arra a pillanatra, amikor fel kell használni. De ha túl sok részletbe megyünk bele, akkor bizony összeütközésbe kerülünk néhány tagállammal, és ez nem konstruktív. Ezek voltak a megjegyzéseim. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Gregáltesz úr, és most Katrin Debrendit kérem, hogy szóljon hozzá, és arra kérem, hogy terjessze elénk néhány módosítás elvét, hiszen korábban kell majd elmennem. Köszönöm a szót, és kedves kollégák, megpróbálom mindezt tömören elmondani, mert a vita elhúzódik. Sok kollégával együtt egy sor módosító indítványt előterjesztettem, ezeket nem akarom részletesen elisme, elismételni, hiszen ez a sedók, az árnyék jelentéstevők feladata lesz majd. Ismerik azt hiszem az én álláspontomat, a nukleáris energia kérdésében, de ami ezt az irányelvet illeti, itt nem a nukleáris energia jövőjéről kell vitatkoznunk, erre majd lesz más alkalom. A cél az, hogy minél szélesebb konszenzus jöjjön létre a szakbizottságunkon belül, azért, hogy a biztonság szintjét a lehető legmagasabbra emeljük, és remélem, hogy mindenkinek ez a célja. Sőt, nem is akarom az, ennek ellentétét gondolni, a célunk az, hogy a biztonság a legmagasabb fokú legyen, hiszen Fukushima kiugrasztott minket a, hogy úgy mondjam, a menedékhelyünkről, vagy a bokorból kiugrasztotta ezt a problémát, és igen nehéz problémáról van szó, mivel itt száz éves időtartamokról van szó, nem ezer évről, hanem száz ezer évről, szinte ez fel sem fogható, kedves kollégák. És ez mondja, hogy mindenképpen abszurd dolog, hogy ezt a problémát a tagállamok szintjén oldjuk meg, hiszen ezer év múlva vagy százezer év múlva a tagállamok közti határoknak már nem lesz semmilyen jelentősége. És végül is a jövőre nézve Európának kell megoldania ezt a problémát. Éppen ezért bizarr dolog lenne, hogyha szisztematikusan a határok mellett építenék fel a tagállamok a nukleáris erőműveket, akkor együtt kell őket felépíteni, és együtt kell őket kezelni, bevonva az összes érdekelt felet. Alapvető ezt kimondani, ebben a vitában, minden vitában, vagyis az, hogy a magasfokú biztonságot csak akkor érjük el, hogyha a nukleáris erőművek üzemeltetői egyúttal nem a biztonság felelősei is. Az üzemeltetőknek van know-howjuk és szakértelmük, ezt fel kell használni, viszont a biztonsági kérdésekkel független hatóságoknak kell foglalkozniuk, és éppen ezért úgy gondolom, hogy etéren még nagyon sok munkánk van. Egy sor kollega a munka munkavállalók, az ott dolgozók egészségével, biztonságával foglalkozott, és ez rendkívül fontos, mivel ez igen siralmas volt Fukushima-ban. De napról napra is fontos ez. Függetlenül a munkavállalók tevékenységétől, posztjától, feladataitól a biztonságnak és az egészségnek kell első helyre kerülnie az, hogy ennek az irányelvnek a hatája meglehetősen korlátozott, ez nem jó. Mert eh, miért fontos a nukleáris hulladék eredete? Ez miért számít? Eh, lehet, hogy eh, bizonyos alkalmazást választunk, mást elutasítunk, de az biztonság szempontjából ennek teljesen ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a biztonsági intézkedéseknek minden nukleáris hulladékra vonatkoznia kell, függetlenül azok eredetét. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy nagyon oda kell figyelni a hulladékkezelés pénzügyi kérdéseire, de ott van a felelősség és a feladatok megoszlása. Ez igen kényes kérdés, például a szennyező fizetelve. Rendben, ez a döntő elv, a követendő elv, de amikor meg kell határozni, hogy ki a szennyező, akkor bizony még van miről vitatkoznunk, ez igaz. Bárhogyan legyen is, az ellenőrzést fenn kell tartani a hulladék lánc elejétől a végéig, a szállítástól egészen a végleges elhelyezésig, vagy végleges tárolásig. Befejezésként van még két megjegyzésem. Először is én úgy értettem, hogy néhány eh, módosítás következtében, amelyeket mi terjesztettünk be, volt némi fordítási probléma. Azt mondták, hogy néhány fordítás kisé abszurdra sikerült. Ezt természetesen meg kell oldani, amikor a kompromisszumos módosításokat készítjük. A szellem világos, eh, az idéleges eh, tárolás és a végleges tárolás vagy elhelyezés megoldás között különbséget kell tenni, és hogyha itt fordítási problémák voltak, ezeket meg kell oldani. Vidák Vadrasz kollégának szeretnék még valamit mondani. Én nem értek egyet, egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy az irányelvet úgy kell megfogalmazni, hogy az általános jellegű legyen. Ha túl sok általános dolgot veszünk bele, akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz választási lehetőség. Nagyon sok irányelv esetén pontos választással élünk, főként a környezetvédelem területén világos jeleket adunk, itt is így kell tenni, még nagyon sok munka vár ránk egyébként a módosítások szerzői számára is, és a sedók számára is. Köszönöm, Ketrin. Mielőtt átadom a szót, szeretném megkérni Gerek urat, hogy helyettesítsen engem itt az elnöki poszton. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom Van Brandt kolléganőhöz, de néhány dologgal még kiegészíteném az elhangzottakat. A bizottság javaslata szerint minden tagállamnak saját magának kell gondoskodnia nukleáris hulladék a tárolásáról. Azt hiszem, ez nem valósítható meg ilyen formában, és ahogyan sok kolléga elmondta, a Herzog kolléganő is, ez így nem valósítható meg. Egy dolog nem biztos, ez pedig, ezek pedig a határaink. Nem engedhetjük meg, hogy az nukleáris hulladék nemzeti kérdésé váljon, hogyha megnézzük az európai történelmet. Százezer éve tulajdonképpen a nukleáris hulladék fenelásának időtartama, és az elmúlt 2000 évben azt hiszem, nem voltak állandó szilárd határok Európa, Európán belül, éppen ezért európai, összeurópai ellenőrzésre van szükség a hulladékkezelésben. A nemzeti kompetenciák természetesen változhatnak, de ami a nukleáris hulladékot illeti, mindenképpen több európai szintű kompetenciára van szükség, és európai szintű lehetőségekre. Természetesen megvan annak is a lehetősége, hogy milyen fekvő geológiai rétegekben helyezzük el a nukleáris hulladékot. Nálunk sok ilyen tároló van. Finnországban 3-4 ezer méter mélyre mehet, mehetnek az elhelyezés tekintetében. Nálunk nem adott ez a lehetőség a mi geológiai adottságaink miatt. Hogyha kötelezettségé szeretnék emelni az ilyen jellegű elhelyezést, nos ezzel kapcsolatosan kétségeim vannak, hiszen a végső elhelyezésről szóló vita tekintetében ez azt jelenteni, hogy az egész le van zárva. Itt valóban nem határozhatunk meg szabályokat, mielőtt lenne egy végső megoldás, és egy végső megoldással nem rendelkezünk. A mélyen fekvő geológiai rétegekben történő elhelyezés tehát nem járható út minden esetben megnevezhetjük ezt egy lehetőségként, de a dolgok változnak, a határok változnak, a geológiai formációk eltolódnak, itt van az éghajlatváltozás is. Mindig gondoskodnunk kell arról véleményem szerint, hogy minden egyes intézkedés visszafordítható legyen. Nem létezik végső százszázalékos biztonság a milyen fekvő rétegekben történő lehelyezés tekintetében, és amíg nincs százszázalékos biztonság, addig eh, nem is mondhatjuk azt. Aztán fontos a kommunikációs tényezővel is foglalkoznunk. Hogyha ilyen sok változás volt már mostanáig is, akkor azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy ezer év múlva az emberek már nem a mi nyelvünket beszélik, és százezer év múlva, nos, igen, nagyok a kétségeim, a végső elhelyezés kapcsán, hogyan tudjuk, tudunk egyáltalán kommunikálni a jövőben. Aztán, ami a nemzetbiztonságot illeti a jövő tekintetében. A tagállamoknak lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy a végső elhelyezés tekintetében kommunikálni tudjanak minél gyorsabban. Sok ilyen végső tárolóhely határvidéken húzódik, és ezért egy kommunikációs hídra van szükség a szomszédok felé. Nem létezik még jogi keret arra vonatkozóan, hogy hogyan is nézzen ki a szerződés, hogyha a föld alatt szeretnénk elhelyezni a nukleáris hulladékot. Erre vonatkozóan azonban tisztázni kell a kérdéseket, és a végső elhelyezést végül ellenőrizni is kell. Szükség van egy kontrollmechanizmusra, egy ellenőrző rendszerre. Hogyha időközi, átmeneti elhelyezésről van szó, akkor viszont többet szeretnék erről tudni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a Diversi asszonynak adom meg a szót. Mikrofont kérnénk. Voilà, sorry. Oui, je voudrais euh, en introduction peut-être réfléchir sur... Bevezetésként két kifejezésről beszélnék. Egyrészt radioaktív hulladékok kezelése, traitement és gestion franciául. Én a francia nemzetgyűlésben képviselő voltam, és ott egy jelentést készítettem a kezelésről, ami a feldolgozást, a treatment illeti, az a transmutáció területét érinti, és a transmutációval csak a hulladékok, a radioaktív hulladékok 1%-át lehetne kezelni. Tehát ezért kellene a gestion, a kezelés szót használni, hiszen így tudjuk az egész hulladékra ezt vonatkoztatni. Az eredeti hozzászólásban pedig a tárolás és az elhelyezés közötti különbségről beszéltünk. Nincsen nagyon sok különböző megoldás. Bevezetésként még azt akartam elmondani, hogy gyakorlatilag az atomerőműveket még nem szereltük le. Onnantól, hogyha majd elkezdjük őket leszerelni, onnantól több millió tonnányi radioaktív hulladékunk lesz. Úgyhogy mindenképpen megfelelően kell definiálni ezt. Egyelőre a bizottság által javasolt definíció nem megfelelő, nem kielégítő, mert túlságosan nagy mozgásteret hagy a tagállamoknak. Egyrészt a bányászati hulladékokat nem veszi be. Franciaországban 50 millió tonnányi uh, urániumhoz kapcsolódó bányászati uh, hulladékot termeltünk, és a katonai hulladékról sem beszélünk. Hogyha csak a polgári hulladékról beszélünk, hogy lehet ezt komolyan venni? A katonai hulladékot is be kell vonni a radioaktív hulladékok kezelésébe. És van egy harmadik elem, amit nem emelünk ki eléggé, a mentességi küszöbök, amelyek alatt már nem radioaktív hulladékokról beszélünk, és amelytől, amely felett viszont már radioaktív hulladékokról beszélünk. Az atomenergiai ö, ügynökség laboratóriumán itt ö, leszerelvén láttuk, hogy a radioaktív hulladékok kérdése mennyire fontos. Ö, meghatároztuk ezt a küszöböt, és mivel ezen leszereléskor a, ezt a küszöböt nem érte el a hulladék, ezért nem is foglalkoztak vele, ezt nem minősítették radioaktív hulladéknak. Ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy hogyan határozzuk meg a hulladékot. Másik fontos kérdés az export, a radioaktív hulladékok exportjának a kérdése. Egy kolléga azt mondta az imént, hogy ez nem képezi részét az irányelvnek. Természetesen részét képezi. A négyes cikkben konkrétan. Annál is inkább, mert Ötinger biztos úr, és ez a bizottság felé küldött üzenet, nagyon is egyértelmű volt, nem szabad a harmadik országok felé exportálni. Ez azt jelenti, hogy minden országnak a saját hulladékát kell kezelnie. Amikor a 2006-os irányelvre hivatkozunk, nos, a 2006-os irányelv most már idejét múlt, hiszen a biztos azt mondta, hogy ne exportáljunk. Franciaországban van egy törvény a radioaktív hulladékokra vonatkozóan, amely kimondja, hogy nem lehet külföldi hulladékot tárolni. És tudják, hogy éveken keresztül Spanyolországból, Olaszországból, Belgiumból, stb. érkezett egy francia, a hágai központba radioaktív hulladék, és a parlamenti képviselőknek kellett kiállni azért, hogy ezen hulladékok visszakerüljenek a származási országukba. Mert hogyha megnyitunk egy ajtót, onnantól biztos, hogy jönni fog ez a radioaktív hulladék. Úgyhogy Öttinger biztos úrral egyetértek, nem szabad ezt exportálni, és az irányelvben is ezt ki kell mondani. Végül, ami a költségeket illeti, ez óriási probléma. Franciaországban, amikor bűrben felmérték a tárolás költséget, ez 15 milliárd euró volt, 5 évvel később pedig már 35 milliárd euró, és még mindig nem épült meg ez a tároló hogyha a szennyező fizet elvét követjük, akkor mindenképpen a gazdasági szereplőknek kell fizetniük azért, hogy a hulladékot kezeljék, különben mi adófizetők fogjuk ezt írozni. És miért nem akarja az üzemeltető leszerelni az erőművet? Mert ez rengetegbe kerül. Nos, ezt a költséget az üzemeltetőnek kell fedeznie. Ez nagyon fontos, mert ők csak várnak, várnak, nem szerelik le az erőművet, és amikor meg leszerelik, akkor majd azt mondják, hogy ezt az adófizeték fizessék ki. Ez nagyon fontos. És még valami. Fukushima után, ami a medencéket illeti, az atomerőművek mellett vannak uh, ilyen medencék a használt fűtőelemekre, a kiégett fűtőelemeket tartalmazó medencék és utána később pedig azt mondják, hogy ebből radioaktív hulladék lesz. Nos, Fukushima-val kapcsolatban az derült ki, hogy nem minden ilyen medence van levédve, tehát, hogyha mondjuk terrorista cselekményt követnek el, mindenképpen ilyen esetre meg kell növelni a biztonsági intézkedéseket, hogy ezen radioaktív hulladékot védjék. És ezt minden ilyen jellegű medencére alkalmazni kell, hiszen öt éven keresztül ki se lehet ebből a medencéből emelni ezt a hulladékot, tehát egy védelmi övezetet kell létrehozni az ilyen medencék körül. Tehát rendkívül fontos a maximális biztonság a hulladékokkal kapcsolatban és a megfelelő definíció. Köszönöm. Köszönöm. Pad Enso következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném kifejteni véleményemet, és elmondom, hogy egyetértek azokkal, akik eddig hozzászóltak. Nem szabad túl sok energiát pazarolnunk arra, hogy a jövőről beszéljünk, a nukleáris energia jövőjéről. Most egy másik témával foglalkozunk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az ellenőrzésre, a szigorúbb ellenőrzésre kell összpontosítanunk, ami a nukleáris hulladék kezelését illeti. A hangsúlyt a biztonsági intézkedések ellenőrzésére kell helyezni, akkor, amikor a hulladék tárolásáról van szó, ugyanakkor az együttműködést kell erősítenünk minden szinten, a tagállamok között, helyi, regionális szinten, azért, hogy új megoldások szülessenek. A nukleáris hulladék tárolását és szállítását illetően úgy gondolom, hogy először is erősítenünk kell a tudományos kutatás tetéren, azért, hogy új technológiát, új, magasabb szintű, biztonságosabb technológiákat találjunk. Hasonlóképpen világosabban meg kell határoznunk a felelősségvállalás kérdését azok esetében, akik a hulladékot szállítják, tárolják, kezelik, stb. Elegendő példánk van, elegendő esetünk arra nézve, amikor kiderült, hogy a kritériumokat nem tartották be teljes mértékben, és az eredmények nem feleltek meg elvárásainknak, valamint a felelősséget mindig elhárították magukról. Éppen ezért a biztonsági normákat tiszteletben kell tartani, és igen szigorú intézkedéseket kell foganatosítani azok ellen, akik nem tartják be a biztonsági intézkedéseket. Nálunk azt mondják, hogy mindig csak a félelem segít ahhoz, hogy valamilyen eredményt érjünk el. Talán ez a közmondás itt érvényes. Mindenképpen fel kell vetni ezeket a témákat. Nem csak a hulladék szállításáról van szó, hanem a nukleáris fűtőanyagról a tagállamok vonatkozásában. Ez is probléma, ez is veszélyeket rejt magában. De közben szerettem volna még boldog születés napot kívánni Herzog kolléganőnknek, hiszen neki ma van a születésnapja. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a legutolsó kinyilatkoztatást, és most pedig Fáros úrnak adom át a szót, aki az Európai Bizottság nevében fog nyilatkozni erről a témáról. Köszönöm, elnök úr, és külön köszönetet mondok az előadónak a jelentését. Úgy gondolom, hogy igen méreható vitát folytunk ma a legfontos, folytatunk ma a legfontosabb kérdésekről, és nagyon örülök annak, hogy ma nem szorít bennünket az idő. A bizottság elkészítette egy jelentést a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelése témáról, vagyis egy irányelvet, és a lényeg az, hogy valahogy kezelni kell a kiégett fűtőelemeket és a radioaktív hulladékokat. Itt van ez a probléma, a küszöbünkön, és találnunk kell egy megoldást. Még akkor is, hogyha az elektromos áram termelésére nem használjuk többet a nukleáris energiát, a nukleáris erőműveket, akkor is megoldást kell találnunk erre a problémára. Voltak, akik utaltak Fukushima-ra. Szeretném a következtetéseket levonni. Néhány hozzászólás is utalt erre. Fukushima megmutatta nekünk, az, hogy mi történhet a kiégett fűtőelemekkel, amelyeket medencékben tárolnak, és erre kell egy megoldás. Mert hogyha elutasítjuk ezt az irányelvet most, akkor ez kontraproduktív lehet, ami a jogi alapot illeti a jogalapot. A jogalap a bizottság és a tanácsára világos, az Euratom szerződés vonatkozik erre a témára. Ami pedig a pénzügyi erőforrásokat illeti, szerintem mire van itt szükségünk, és mit javasolt a bizottság? Azt, hogy megfelelő erőforrások kell, hogy készelétben legyenek, akkor, amikor szükség van a kiégett fűtőelemeket, és a radioaktív hulladékok kezelésére. Addig is, amíg egy végső elhelyezést szolgáló színhely, helyszín kiépítése nem történik meg. Azt, hogy hogyan kezeljük, hogyan ellenőrizzük, ez egy másik kérdés, de végső soron mi a cél, és az irányelv meghatározza az elérendő célokat a tagállamok számára. A cél az, hogy a pénzügyi források legyenek adekvátok a probléma megoldása szempontjából. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ezek időben álljanak rendelkezésre, ahhoz, hogy a felmerülő problémát megoldhassuk. Hogyha a parlament tovább akar menni, ez lehetséges, de ez az elsődleges célhoz nem fog semmi pluszt hozzáadni. Nagyon sok hozzászólást hallottam a definíciók, terminológia kérdésében. Sok módosítás érkezett a hármas cikkre vonatkozóan, ebben szerepelnek a definíciók. Nekem az a meggyőződésem, hogy először nézzük meg, hogy a definíciókra az összesre szükség van-e amikor ezeket megnéztem, akkor láttam olyan definíciókat, amelyek magában az irányelben nem is szerepelnek. Úgyhogy kérem, ellenőrizzék, hogy szükség van-e az összes definícióra. A második az, hogy tegyenek erőfeszítéseket azért, hogy a megállapodott definícióknak megfeleljenek a definíciók, vagyis azoknak, amelyek az EU és nemzetközi kontextusban használatosak van egy glossárium a megfelelő nyelveken, a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség glossáriuma, és a definíciók itt csak erre az irányelvre vonatkoznak, de meg kell nézni a használt nyelvezet következetesség koherenciáját teljességében, és a koherencia azt mondja, hogy itt a végső, végleges és az időleges megoldásokról van szó, vagyis a tárolás időleges és az elhelyezés végleges. Evidens az, hogy a munkavállalókat védenünk kell, de az ő védelmük érdekében már nagyon sok eszköz áll rendelkezésre. A specifikus eszközök az Euratom szerződés 31-es cikkében szerepelnek, és ez garantálja, hogy az ionizáló sugárzástól védeni kell a munkavállalókat. Regionális együttműködés. Igen, a bizottság megnyitotta a kapukat a regionális együttműködés előtt. És ez valóságá válhat gazdasági, geológiai szempontból és az összes szakpolitika szempontjából. De egy dolog legyen világos. Amikor a regionális együttműködésről beszélünk az unión belül, akkor nem az exportról van szó. Mindaddig, amíg az EU-n belül maradunk, addig nincs szó az exportról. Felmerül a kérdés, hogy a, mennyire akarunk a regionális együttműködésen belül előírni dolgokat. A bizottság a megközelítésével, javaslatával nagyon nagy rugalmasságot teremtett a tagállamok számára azért, hogy elérjék a, azt a célt, hogy legyenek regionális elhelyezési létesítmények a végső célral kapcsolatosan nem eh, írhatunk elő túlságosan sok dolgot. Volt néhány direkt, közvetlen kérdés, ami a bizottsághoz szólt, a nukleáris hulladék és eh, a kiégett fűtőelem exportjáról. Először is beszéljünk világosan, ez nem csak Ekenel eh, úr javaslata, aki itt jelen van, hanem az egész bizottság javaslata, nem csak Öttinger úr javaslata, hanem az egész bizottság úgy gondolja, hogy veszélyes hulladékot nem szabad exportálni. Van már jogszabályunk a veszélyes hulladék exportjának betiltásáról, de nem a nukleáris területen. De a nukleáris hulladék legalább olyan veszélyes, mint a többi hulladék, mely esetében tilos az export. Az én biztosom, érvelt, és világosá tette, hogy ha a parlament a legmagasabb biztonsági standardokra törekszik, és én ezzel a kéréssel egyetértek, hogyan lehet a biztonságot a harmadik országokban garantálni, ott, ahol az EU-nak semmiféle befolyása nincsen arra, hogy hogyan fognak tárolni és elhelyezni. Azután volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mely országokba lehet exportálni nukleáris hulladékot. Szerintem ez világos. Hogyha magas szintű hulladék elhelyezését kérjük, a végleges elhelyezését, legjobb tudomásom szerint egyetlen egy országot sem ismerek, amelyben létrehoztak volna már helyszínt vagy létesítményt a végső elhelyezésre, vagy ahol működne ilyen létesítmény. Elnök úr, szerintem még az Európai Tanács is a legmagasabb biztonsági standardokat kérte a nukleáris hulladék esetében. Tudni kell, hogy, a, hogy itt nincs százszázalékos biztonság ebben az iparosodott világban, nem lehet százszázalékos garanciákat nyújtani. Véleményem szerint itt nem kellene az energia mixről vitatkozni, hiszen ez kívül áll a javaslat hatáján, javaslatunk hatáján. Úgy gondolom, elnök úr, hogy remélhetőleg érintettem a legfontosabb kérdéseket, amelyeket önök is megemlítettek a módosításokban, és nagyon remélem, hogy Herzog asszonyjal együtt, nagyon remélem, hogy olyan, hogy itt az Európai Parlamentben minél gyorsabban kialakul egy vélemény e témában. Köszönöm, most pedig átadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat, és köszönöm az Európai Bizottságnak a világos válaszokat is. Azt hiszem, hogy egy dologban mindannyian egyetérthetünk. A lehető legmagasabb szintű biztonság nem százszázalékos biztonságot jelent, és remélem, hogy az erre vonatkozó módosítókat visszavonják. Akkor már néhány módosítóval kevesebbről kell szavaznunk, és akkor összességében egy realisztikusabb szövegünk is van a végén. Az imént már elmondtam, hogy politikai kritériumokat kell megfogalmaznunk, tiszteletben kell tartanunk a szak ismereteket, és a szakágazatnak, a szakembereknek kell megoldaniuk a szakmabeli kérdéseket. Éppen ezért nem lenne jó, ha azt mondanánk, hogy a mi irányelvünk rossz azért, mert nem szerepel benne a földrengés szó, mert nem vesszük figyelembe vele Fukushimát, vagy mert nem szerepel benne a szökőár szó, ami szintén szerepet játszott Fukushimában. Azt hiszem, hogy a lehető legmagasabb biztonságot kell, biztonságra kell törekednünk, definiálnunk kell, hogy ez mit jelent, de nem szabad technikai definíciókat tennünk, hogy melyek azok a veszélyhelyzetek, amelyekre reagálnunk kellene. Ez egy nagyon széleskörű szakterület, amelyben még nagyon sokkal több minden beletartozik, nem csak a földrengések és a szökőárak. Mindenféle külső tényező ide tartozik, és azt hiszem, hogy ez az irányelv számára inkább káros lenne, hogyha ilyen technikai tényezőket elemeznénk a szövegben, amelyek esetleg fenyegetettséget jelentenek. Egyetértek hercogasszonyjal abban, hogy mi a lehető legjobbat tesszük. Nekünk az Európai Parlamentnek gondoskodnunk kell a megfelelő pénzügyi források biztosításáról, de tudnunk kell, látnunk kell azt, hogy mi a lehetséges, mi a realisztikus, és mi az, ami, ami nem lehetséges. Be kell vallanom, hogy egy kicsit nagyra törőbb vagyok, mint a bizottság. Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos, hogy elegendő pénzügyi forrást kell biztosítani, és abban a pillanatban, amikor szükség van rájuk, de politikai téren még többet kell követelnünk. Mégpedig azt, hogy a szennyező fizet elve érvényesüljön, hogy szavatoljuk azt, illetve követeljük, hogy ezeket a forrásokat valóban célzottan használják fel, és hogy létezzen valóban ellenőrzés is, hiszen hogyha nincs ellenőrzés, akkor bármit beleírhatunk az irányelvbe, de végezetül nem tudjuk azt, hogy ezt valóban megvalósítják-e vagy sem. Ami a független szakértő kérdését illeti. Szükség van független ellenőrzésre. Erről gondoskodnunk kell, és különös figyelmet kell fordítani a szabályozó szervekre, de ezt politikai szinten kell megoldani, nem technikai kérdés ez. Volt nagyon sok dolog, amit említettek, amelyekre nem is tudok reagálni. Szeretném még egyszer, csak azt tudnám elismételni, amit már elmondtam, éppen ezért ezekre nem fogok reagálni. Valóban azt szeretném, hogy a parlament nagyobb szerepet kapjon ezen a területen, mint ahogyan ez eddig volt, ezt sok kollégám is elmondta hozzám hasonlóan. Igaz ez ennek az irányelvnek a vonatkozásában, de igaz ez az ellenőrzésre is. Természetesen be kell tartanunk az Euratom szerződést is, amely bizonyos hatásköröket határoz meg számunkra, de őszintén remélem, hogy a tanács tiszteletben tartja a tevékenységünket, és az eddigi Tapasztalataim azt mutatják, hogy reménykedhetünk abban, hogy tiszteletben tartják a munkánkat, hiszen a tanácsban nyomon követik, hogy mi itt a parlamentben mit teszünk. Egy további fontos pont, hogy egy észszerű időn belül szavazzunk, de nem szabad egyre csökkentenünk ezt az időtartamot, hiszen lehetővé kell tenni, hogy minőségi vitát folytathassunk. Remélem, hogy május 26-án itt a szakbizottságban tudunk szavazni a tervezetről. És június 23-án, tehát a brüsszeli mini plenáris alkalmával pedig a plenárison szavazunk majd róla. Remélem, hogy ez elég gyors a tanács számára. Én legalábbis arra számítok, hogy a tanács csak akkor hozza meg a maga döntését, miután mi itt az Európai Parlamentben szavaztunk a jelentésről. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel akkor lezárom ezt a vitát, amely igencsak kimerítő volt. A szavazás tehát május 26-án lesz a szakbizottságon belül. Most pedig a napirendünk harmadik pontját lezárjuk. Következik egy újabb téma. Szeretném, hogyha Laperúz asszony ide fáradna mellénk. une présentation. Proszę Państwa, <clears throat> e, kolejny punkt e, będzie... Hölgyeim és Uraim, napi rendünk következő pontja egy szakértői csoport jelentése. amely a Eurostars program végrehajtásával kapcsolatos. Emlékeztetnék rá, hogy ezt a programot 2008-ban fogadták el, és a kis és középvállalatok működésével kapcsolatos a kutatás és fejlesztés területén az általános cél az, hogy a tudományt közelítsük a gazdasághoz és a konkrét piaci kérdésekhez. Laperúz asszony, ezen szakértői csoportnak az elnöke. A, ez a csoport végezte el az időközi értékelését ennek a programnak. Ismét üdvözlöm őt közöttünk. Ő korábban, a korábbi ciklusban európai parlamenti képviselő volt. Remélem, hogy az, önök, az ön által ismertetett eredmények pozitívak lesznek a döntéseink végrehajtásával kapcsolatban, hiszen ez rendkívül fontos, hogy az állásfoglalásaink és a határozataink ilyen jellegű fellépésekhez vezessenek. És elég ritka, hogy mi ellenőrizhessük azt, hogy jól döntöttünk-e vagy sem. Úgyhogy megadom a szót Laperúz asszonynak. Merci, Monsieur le Président. Euh, merci à votre commission. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a szakbizottságnak is, hogy meghívtak. Nagyon örülök, hogy ismét találkozhattam több ismert arccal, akikkel korábban sokat dolgoztam együtt, ezt nagyra értékelem. Az Európai Bizottság abban a megtiszteltetésben részesített, hogy ezen független szakértői csoport elnökévé választott, hogy felmérjük az Eurostars, Eurostars program értékelését, és nem tudom, hogy mennyi időm van, negyed órám? Majd meglátjuk. Szóljanak, hogyha túlságosan hosszúra nyújtom a mondani valómat. Tehát az Európai Parlament és a Tanács hozta létre ezt a Eurostars programot 2008. júliusában, 2008. júliusától 2013-ig. Ezen döntésnek megfelelően, tehát egy ilyen köztes értékelésre is sor kerül. Ami a felépítést és a kontextust illeti, a főbb ajánlásainkat fogom ismertetni, majd pedig a program végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket. 2010. júliusától novemberéig folytattuk ezt a munkát, és a végső jelentést 2010. decemberében véglegesítettük, és a bizottság április 8-án tette ezt közzé az Európai Bizottság saját megjegyzéseivel ellátva. Itt láthatják a szakértői csoport résztvevőit. Jelentéstevőnk Erko Autio professzor, Maja Bukár, szlovén professzor, aki társjelentéstevő volt a jelentés készítésekor, Georg Licht, egyetemi kutató, aki a KKV-kkel foglalkozik. José Molero Spanyolországból származik, és szintén nagyon sokat foglalkozik a KKV-kkel kapcsolatos kutatásokkal. Lina Cipuri, szintén professzor Görögországból, tehát rendkívül felkészült tagjai vannak ezen értékelési csoportnak. Ami a kulcskérdéseket illeti, amelyekre nekünk a választ meg kellett keresnünk, Egyrészt a Eurostars program végrehajtásával kapcsolatban milyen erőrelépések voltak a célkitűzések szintjén, milyen minőségű és hatékonyságú a végrehajtás, mennyire könnyű a KKV-knak hozzáférni ezen programhoz, mennyire sikerült a programnak integrálnia a nemzeti programokat és szerveket, fel kell mérni a hozzáadott értékét ennek a programnak, és fel kell mérni a jelenlegi szakpolitika végrehajtását, és ajánlásokat kell tennünk a 2011-13-as időszakra, és 2013 utánra is, és az általános kihatását is fel kell mérni a programnak. Tehát azt kell mérnünk, hogy a ö, vállalatoknál a forgalom nőtte, és mondjuk a bejegyzett ö, szabadalmak száma nőtte. Most bemutatnám egy kicsit a Eurostars programot. Ez a program a KKV-kban foglalkozik a kutatás fejlesztési területtel, új termékekkel, új eljárásokkal, új szolgáltatásokkal. A bemutatott projekteknek piacorientáltnak kell lenni, tehát három éven belül forgalomba kell őket hozni, ez nagyon fontos. Legalább két résztvevőre van szükség, két Eurostars tagállamból, partnerországból. Összesen 32 ország vesz részt ebben a programban, és a fő résztvevőnek egy úgynevezett kutatás és fejlesztésben kiemelkedő KKV-nak kell lennie, amely a bevételének legalább 10%-át a KF-re fordítja, és az Euréka titkársága kezeli ezt a programot. Az Európai Unió 100 millió euróval finanszírozza a partner országok pedig kb. 300 millió euróval az egész időszakot. Nézzük meg, hogy mit tesz egy KKV vagy egy KKV partner, hogyha pályázni akar ebbe a programba. Általában felveszi a kapcsolatot a nemzeti koordinátorral, az NPC-vel, NPC-vel, National Project Coordinator, majd pedig benyújtja a pályázatát elektronikus módon az Euréka titkárságának. Központilag értékelik először a technikai szakértők, majd pedig független szakértői panel ezt a pályázatot, és utána besorolják ezen projekteket a minőségük alapján. És utána történik az végső tárgyalás a szerződésért a nemzeti finanszírozó szervekkel, tehát azzal a szervel nemzeti szinten, amely ezt a projektet figyelemmel kíséri. Statisztika. 2010. decemberi számokról beszélek, az Euréka titkárság adta ezeket. Összesen 1127 pályázatot kaptunk az első négy tenderre. Évente két tender kiírás van. Ez összesen KF költségvetésben 1566 millió eurót tesz ki, és 3790 résztvevő volt, ami a KKV-k részesedését illeti, ez 72%-os. Mivel KKV-kre hegyeztük ki ezt a programot, így sikerült elérni ezt a célt. 458 pályázatot fogadtak el, minőségi küszöböt 458 pályázat érte el, 329 kapott finanszírozást, ennyit fogadtak el finanszírozásra. Decemberig 14 projektet sikerült lezárni, 2008-as program, úgyhogy érthető, hogy ez időbe telik, amíg ezeket lezárják. Összesen a tagállamok 85,7 millió euróval finanszírozták a programot, az EU pedig 28,6 millió euróval ma 6 millió eurót a bizottság visszatérített a nemzeti finanszírozási szerveknek. Ezek a főbb üzenetek. Nagyon vonzó ez a program a KKV-k számára, az innovatív KKV-k számára, hiszen láttuk, hogy több mint 70%-a a résztvevőknek valóban kis és középvállalat volt, ami a sikereket illeti a benyújtott javaslatok 25%-át valóban finanszírozzák is. Egyértelmű, hogy új termékekről, új eljárásokról és új szolgáltatásokról van szó, amelyek piacorientáltak, vagy már a piacra kerülés előtti szakaszban vannak. Nemzetközi szinten is lehet így a technológiákat és az üzleteket támogatni, és ami a kormányzási modellt illeti, ez is nagyon jó, és így sikerült a program megfelelő végrehajtását biztosítani. A KKV-k, ezt még nem magyaráztam el, hogy elég sok interjút készítettünk az Euréka titkárságával, az Európai Bizottsággal és a kapcsolattartó pontokkal nemzeti szinten, az érintett KKV-kkal is. Ennek köszönhetően sikerült a mostani jelentést összeállítani. A KKV-k és az egyetemek azt mondták, hogy nagyon könnyen elérhető ez a program ami a központi értékelést illeti európai szinten, ezt nagyra értékelik a közés, kis és középvállalatok. Ami a finanszírozáshoz való hozzájutási eljárást illeti, a résztvevőknek a nemzeti kapcsolatartóponttal ponttal kell kommunikálniuk. Ez már nem annyira könnyű, volt néhány eltérés az egyes tagállamok között. Voltak olyan tagállamok, amelyek nagyon jól szervezettek, másoknak különböző új eljárásokat kellett létrehozni a finanszírozásra, és van tehát néhány olyan tagállam vagy állam, ahol ez kicsit nehézkesebb volt. Ami a nemzeti programkoordinátokat illeti, nagyon fontos a szerepük a résztvevők szempontjában, mert ők azok, akik a végrehajtásban segítik kísérik a pályázókat, és utána a tárgyalásokat is előkészíthetik azért, hogy a finanszírozást megkapják, vagy konzorciumi szerződéseket aláírjanak a partnerekkel. Ez egy alulról fele, felfele építkező program, tehát a hetedik keretprogramhoz képest nincsenek tematikák, minden témát fel lehet dolgozni, tehát nagyon tágkörű, széleskörű az alkalmazás, nem csak egy ágazatra vonatkozik. milyen javaslataink vannak arra, hogy hogyan javítsunk a programon, ami az európai szintű értékelést illeti. Úgy gondoljuk, hogy a szakértői, technikai szakértői adatbázist bővíteni kellene. Jelenleg az Euréka titkárságán, a, ahol ezt a programot kezelik, 700 technikai szakértőről tudnak, ez szerintünk nem elégendő. 500-700 ilyen szakértőről tudnak a szociogazdasági területen lehetne ezen bővíteni, és azt gondoljuk, hogy esetleg kapcsolatot lehetne kialakítani a keretprogram adatbázisával, vagy esetleg egy linket létrehozni, ezt az Európai Bizottság tehetné meg. Ami a független szakértői panel elemzését illeti, több időt kellene hagyni arra, hogy az egyes projekteket elemezhessék. Ezt a független szakértői panel elnöke is kérte. És a résztvevők több visszajelzést szeretnének a technikai értékelésről, azért, hogy az előrelépéseket megtehessék, és a projekteket úgy írhassák át, hogy nagyobb eséllyel kapják meg a finanszírozást, hogyha az első körben ezt nem sikerült elérniük. Nemzeti szinten is van még hely az előrelépésre. Bizonyos államokban a szükséges határidő a végleges szerződés aláírásáig kicsit hosszadalmas, és emiatt a projektek végrehajtása is késlekedhet. Nagyon fontos ezen kívül, hogy a visszajelzés a nemzeti koordinátorok és az Euréka titkársága között szintén részletesebb legyen. Ami az általános értékelést illeti, fontos, hogy a finanszírozott projektek 63 80%-át teszik ki a finanszírozásnak, amelyek a minőségi küszöb felett vannak. Azt szeretnénk, hogyha az összes megfelelő minőségű pályázatot lehetne finanszírozni, és itt még azért lehetne javítani a statisztikán. A time to contract-tel is probléma van, tehát <clears throat> azon időponttól, amíg az Euróka, euréka titkárság aláírja a pályázatot, és azon pillanatig, amíg valóban finanszírozák is a szerződést, különböző konzorciumok és megállapodások jönnek létre, és ez az időszak néha túlságosan hosszú. Ez sajnálatos, hiszen olyan projekteket akarunk támogatni, amelyek három éven belül piacra kell, hogy kerüljenek. Azt vettük észre, hogy elég sok sikeres pályázónak már volt európai szintű kutatásfejlesztési tapasztalata. Jó lenne, hogyha egy kicsit bővítenénk a jelentkezők körét. Ami a nemzeti programok integrációjával kapcsolatos teljesítményt illeti, még van olyan bilaterális megállapodás, amelyet nem írt alá az Euréka titkársága és a Nemzeti Finanszírozó Testület. Van egy nagyon fontos kérdés az úgynevezett Virtual Command pottal tal kapcsolatban, tehát valóban valódi vagy virtuális ilyen közös központra van szükség, finanszírozási központra. Néha a tagállamok azt várják, hogy megvárják, hogy megérkezzen a tagállamba az az összeg, amit aztán ki akarnak adni a pályázóknak. Hogyha valóban lenne egy ilyen közös kassa, akkor nem kellene ezt megvárni. Egyelőre virtuális ez a közös kassa, tehát a tagállamok finanszírozzák azt az összeget, amelyet kiadnak az adott tagállam vállalatainak, vagy egyetemeinek, vagy résztvevőinek. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy jobban kellene harmonizálni a finanszírozási szabályokat. A finanszírozási arány az nem annyira fontos. Van olyan tagállam, ahol ez 40%, máshol 75%. Hogy ez ne legyen mindenhol ugyanolyan, ez nem annyira zavaró, de a finanszírozási szabályokat mindenképpen harmonizálni kell, hogyha az egyetemeket, KKV-ket finanszírozzuk, minden tagállamban ugyanolyan szabályok alapján kell ezt megtenni. Ezen kívül az is fontos, hogy a nemzeti szinten kiadott finanszírozást megfelelően nyomon lehessen követni a titkárság szintjén ma. Még vannak folyamatban lévő projektek, a finanszírozást viszont még nem sikerült lezárni, tehát némi eltérés van, időbeni eltérés, ezt nem könnyű nyomon követni. Nekünk, a szakértőknek ez nehézkesnek tűnt. Az elmondottak alapján természetesen sikeres ez a program. A kérdés az, hogy növeljük-e a költségvetést, hogy még több legyen a résztvevő, és még több projektet lehessen finanszírozni és bátorítani. Ez fontos kérdés. Gondolom, hogy önöknek kell erről majd elgondolkozni a nyolcadik keretprogram kapcsán ami a program költséghatékonyságát illeti, a kezelési költség 6%-os, ami észszerűnek, elfogadhatónak tűnik. Persze, hogyha több lesz a résztvevő, akkor valószínű, hogy ezen költség is nőni fog. A közös kasztáról már beszéltünk. A time to contract definíciója, ez inkább technikai kérdés, de a titkársággal és a bizottsággal beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne ezt definiálni. Szerintünk ez az az időszak, amely onnantól indul, amikor a pályázó beadja a pályázatát, és addig, amíg megkapja a finanszírozást. Figyelemmel kell követni a kiadásokat, a projektek státuszá, fényében ezt is az Eurékának és a bizottságnak kell nyomon követnie, hogy hogyan tudja a bizottság a tagállamoknak visszafizetni a már kiadott költségeket ami a program promócióját, marketingjét illeti. Tudjuk, hogy ez sikeres. Azt látjuk, hogy a tendencia az, hogy egyre több a résztvevő. Minél nagyobb lesz a promóció, a még nemzetközi tapasztalattal nem rendelkező kkv körében például, annál nagyobb költségvetésre van szükség a promóciók tekintetében, úgyhogy hát erről is dönteni kell. Ezen kívül a titkárság és az Európai Bizottság szerepének a kérdése. Szerintünk az Európai Bizottság kiadja az e- Euréka titkárságának a program kezelését. A szakértők úgy gondolják, hogy ez a program sikeres a KKV körében, tehát folytatni kell. Harmonizációra van szükség, és nagyobb támogatásra nemzeti szinten. Szeretnénk, hogyha több lenne a végrehajtott mérés, azért, hogy jobban fel lehessen mérni a programot, hiszen összesen 14 projektet sikerült eddig lezárni, és sajnos éppen ezért nekünk nem sikerült felmérni, hogy a projektek után hány szabadalmat sikerült bejegyeztetni, hogy hány munkahelyet hoztak létre a programnak köszönhetően. A KKV-k azt mondták, hogy elégedettek, de nem sikerült felmérni ezt konkrétan. És ezt fontosnak tartjuk, hogy ezt valóban megtegyék, hogy az Euréka titkársága ezt a felmérést elvégezze valamint a nemzeti szabályokat kellene harmonizálni, és a finanszírozási szabályokat. Nos, ezt akartam ma elmondani önöknek. Következtetésként az ajánlásaink az, hogy megfelelő finanszírozásra van szükség, azért, hogy esetleg több projektet lehessen finanszírozni, amely megüti a minőségi küszöböt, hiszen azt mondtuk, hogy 60-80 százalékát tudjuk ezen projekteknek finanszírozni. Lehetne ez a partnerország, amely további költségvetéssel száll be, vagy az Európai Bizottsággal kellene tárgyalni, megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak a keretprogramban, hiszen részben az együttműködési program az, amely ezt finanszírozza. Ezen kívül el kell érni azt is, hogy a még nemzetközi tapasztalattal nem rendelkező KKV-k is hozzáférhessenek ehhez a programhoz, aztán a technikai szakértők száma, megfelelő visszajelzést kell adni a résztvevőknek, és a time to contract időszakát le kell csökkenteni a lehető legrövidebb időszakra, hiszen utána piacra kell dobni ezen termékeket. A nemzeti szabályokat kell harmonizálni, és a közös kassa, a virtuális közös kassa kérdését kell rendezni. Azt mondtuk, hogy jelenleg a virtuális közös kassa 10%-a az, amely egy valódi közös kasszába megy, azért, hogy finanszírozhassák a minőségi küszöböt megütő projekteket. Hogyha ezt a összeget nem költik el, akkor egy következő tenderbe fogják ezt felhasználni. És további mérőeszközökre van szükség a hatás felmérésére. Nagy örömmel dolgoztunk ezen programon, és az európai körökben, amit nagyon fontosnak tartjuk. Köszönjük az Európai Bizottságnak, hogy rendelkezésünkre állt, és meghallgatott minket, és megértette a kérdéseinket, a szakértelmüket, a munkafegyelmüket, ezt nagyra értékeltem az Európai Bizottságnál. Köszönet az Euréka titkárságának is, velük nagyon gyümölcsöző volt az eszmecsere és persze még lehet tovább javítani a programon, de azt gondolom, hogy általában két év alatt a szakértők nevében azt mondhatjuk, hogy nagyon gyorsan sikerült ezt felállítani ezt a programot, és láthatjuk a kkv szempontjából is hasznos lehet és hatékony lehet Európa. És mindenképpen jó lenne, hogyha még többet foglalkoznánk a KKV-kkel a 8. keretprogramban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Dziękuję pani Laparosa. Köszönöm Lap, Laperúz asszonynak a hozzászólását. Herzog asszony lesz az első hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Nehéz helyzetben vannak a képviselők, mert eh, miért eh, jöjjünk el erre az előadásra, mikor tudjuk, hogy Laperuz eh, asszony magas szinten dolgozik. De nagyon fontos ez a téma, és ez a szakbizottság mindig is a tudás és a KKV-k mellett volt, úgyhogy a kettő kombinálása igen fontos nekünk. Hogy nagyon aktuális hogy ön eljött, mert amikor a jövőbeli több éves pénzügyi keretről beszélünk, tárgyalunk a kutatás, innováció terén, éppen ezért emiatt nagyon fontos, hogy ön erről a programról beszámolt. Három kérdésem van. Egyetértek azzal, hogy a finanszírozás és a finanszírozási szabályok a tagállamokban, az, hogy ezek különbözőek, turzító hatással lehetnek. Szeretnék erről feltenni kérdést. Mi ez a potenciális torzító hatás, amikor a sikertörténetek földrajzi hatásáról van szó? Hát van-e ennek hatása a földrajzi következetesség, igen fontos, főként az új tagállamok számára jelentősek ezek a programok, és éppen ezért időnként kritizáljuk az intézményeket, de hogyha a helyi tagállami szintű torzulásokról van szó, akkor szeretném megkérdezni, hogy van-e a Eurostarnak erre valamilyen adata. Mely ágazatok azok, ahol sikert értek el? El tudnál mondani, hogy kik a legfontosabb szereplők, vagy pedig ez homogén, és az összes ágazatra kihat. Harmadik kérdés, ezek a vállalatok hogyan vesznek részt a projektben, ha van erről információja, hogyan vesznek részt más projektekben, például ott van az Innovációs Unió, a kutatási program, hogyan tudnak ezek aztán felnőni ahhoz, hogy jelentősebb alapokat használnak fel, és függetlenné váljanak. Fontos lenne ez nekünk, akkor, amikor az Innovációs Unióra gondolunk, hogyan tudjuk mindezt belevenni. És eh, én, mint előadó, szeretnék köszönetet mondani önnek azért, hogy eh, a következő nyolcas eh, pénzügyi tervezeten belül ön kiáll a KKV-k mellett és a CIP mellett. Köszönöm. De Campos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos, hogy nem tudtam itt lenni az előadás elején, mert más kötelezettségem volt, máshol kellett lennem. Nagyon szimpatikus számomra ez a program az érdekellentétek ellenére. Most, amikor mindannyiunk számára fontos a fejlesztés, az innováció kis és középvállalatok révén, ez egy tipikus Molieri helyzet. Az ember egy szünetet tart, anélkül, hogy tudná. Mi itt a különbség? Azt hiszem, hogy azok az emberek, akik ezt a kezdeményezést létrehozták, nagyon is tudták, hogy mit tesznek. Az első dolog, amit mondani szeretnék ezért az, hogy nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, illetve elnézést ezzel az értékeléssel, amely nagyon részletes és nagyon objektív. Nagyon örülnék, ha más programok esetében ez hasonlóképpen lenne. A következő a kérdésem. Nem sokára politikai döntések születnek a tudományos és innovációs politika területén a nyolcadik keretprogram kapcsán. Teljesen világos, hogy ez egy minőségi program, mondhatni akár, hogy sikertörténet. De miért? Hogyan gondoskodhatunk arról, hogy ez a sikertörténet megismétlődjön? A közeljövőben hogyan néz ki majd a helyzet? Ugyanilyen szinten rendelkezésre állnak majd a pénzügyi források? Összességében 27 tagállamról van szó. Néha a tagállamok saját értékeléseket is végeznek, úgy tűnik, hogy minden a megfelelő irányba ha- halad. Ha nincs hír, az jó hír, szokás mondani, de ez nem elegendő. Nem veszítjük -e el annak a le- nem szalasztjuk el annak a lehetőségét, hogy ezt a projektet tovább kiépítsük. A kérdése nem annyira ö, önt érinti, hanem inkább a bizottságot, de hát a bizottság is majd megnyilatkozhat ezzel kapcsolatosan a későbbiekben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nekem is van egy kérdésem. Szeretnék egy kicsit mélyen beleásni a probléma körbe, olyan irányban, ahogy azt eh, Hercogasszony is tette. Egy specifikus eh, példát vegyünk a 14 megvalósításból, és én szeretnék ismerni egy kicsit a piachoz jobban kapcsolódó példát. Most pedig szeretném átadni a szót Reinhardt úrnak, az Európai Bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság üdvözli a független szakértői csoport munkáját, amelyet Pavrosz úr vezet. És gratulálunk ehhez az igen kifinomult módszerhez. Sokszor nem is evidens a következetes adatok elérésének módja. A bizottság továbbra is támogatni fogja a programot 2013-ig, ahogy azt a rendelet előirányozza a megállapodott pénzügyi keretek mellett. Nem akarok visszajönni idejükkel. Láperúz asszony igen részletesen ismertette azokat a területeket, ahol további javításra van szükség, például a time to contact, contract kérdése, azután a KKV-kkel kapcsolatos problémák, ahelyett, hogy arra biztatnánk az KKV-kat, hogy később más programok felé forduljanak. Itt éppen az ellenkezőt javasolják, a másik pedig a nemzeti részvételi programok terén még erősítésre van szükség. A tájékoztatási adatok, főként ami az értékelő jelentést illeti, ebben ezek szerepelnek, a másik mit kell tenni a jövőben. Ez nem csak a többéves pénzügyi kerettől függ, ezektől a vitáktól, hanem a soron következő stratégiai keret kapcsolatos vitától is, kutatás és innováció témájában. Ez most zajlik. Konzultálás történik a közvéleménnyel, a nagy közönséggel május végéig, és szeretnénk meglátni, vagy megtudni azt is, hogy milyen érdeklődés lesz a KKV-kkel kapcsolatosan, milyen javaslatok születnek, a viták a bizottságban és itt is folytatódnak, reméljük olyan módon, hogy jobban tudjuk támogatni a KKV-kat. De szerintem egyetértünk abban, hogy a KKV-k igen komoly támogatást igényelnek, és nagyon is reméljük, ami ezt a szakbizottságot illeti, hogy erős, erőteljes támogatást fogunk kapni a kkv számára a következő programokban. És ez nem mindig evidens, mert azok, akik még érdekeltek eh, hasonló programokban, úgy gondolják, hogy nekik nagyobb támogatásra van szükségük, mint ezek a szétszórt eh, kis és közepes vállalatok az európai térségben. Köszönöm. Most pedig átadom a szót Laperúz asszonynak, aki válaszolni fog a feltett kérdésekre, és eh, ismerteti velünk álláspontját. Ami Edit kérdését illeti a finanszírozási szabályokról, nem tudom, hogy megnézte, vagy meg fogja nézni a tízes mellékletet, ez a finanszírozásról szól országról országra. A finanszírozási szabályok rendelkezésre állnak, igen átláthatóak az Eurostar, Eurostar weboldalán, ott megtalálhatók az összes szabályok. Most csak kiválasztok egy országot, itt nincs értékítéletem ezzel kapcsolatosan, például Ausztriát vegyünk. 60%-ban finanszírozza Ausztria a KKV-kat, 60%-ban nagyon kis vállalkozásokat, 40%-ban közepes vállalkozásokat, egyetemek esetében 60 százalékban, kutató egységeket 60 százalékig. Például itt van Magyarország, KKV-kat 75%-ban támogathatják, nagyobb cégeket 50%-ig, és egyetemeket 100%-ig. Franciaország a nagy vállalkozásokat nem finanszírozza. A helyzet más és más. Lehetséges, hogy egy francia partner nem akar együttműködni görög partnerrel, mert Görögországban a szabályok nem felelnek meg a francia országi szabályoknak, például az egyetemek finanszírozása szempontjából, de csak példaként hoztam föl véletlenül Görögországot. A lényeg az, hogy földrajzilag is sokrétű ez a program, de a finanszírozás is sokrétű. Ha jól tudom, Svájc nem finanszírozta eddig a KKV-kat, és ehhez módosítania kellett az alkotmányát. Tehát így próbálják a szabályokat harmonizálni. Ami pedig a szágazatokon keresztüli alkalmazást illeti, tengerészet 19, ami az élelmiszer mezőgazdaságot illeti 23, biotechnológia 226 alkalmazás, új információs és kommunikációs technológiák 451 alkalmazás, és az ipari technológiai ágazat 173 ami pedig a biotechnológiát, ipari technológiát illeti, ezek állnak első helyen. Két személyes megjegyzésem van, ami a biotechnológiát illeti, a folyamat sokszor sokkal hosszabb. Az új információs kommunikációs technológiák esetén nagyon gyorsan jelennek meg az újdonságok, innovációk fél évente. Itt nagy sikereket értünk el konzultáltam egy céggel, azt mondták, hogy ha az Eurostarban nem sikerült volna hozzájutnia ehhez a támogatáshoz, akkor nem tudott volna 30 mérnököt felvenni a saját ágazatában. A kínaiakkal és az indiaiakkal vannak versenyben, és hogyha nem tudott volna felvenni 30 mérnököt, akkor veszélybe került volna a cége. Hát ez a finanszírozás, ez a pénz, amit a vállalkozásoknak adunk, lehetővé teszi, vállalatok számára, hogy hitelesé váljanak, megbízhatóvá például a bankokkal szemben, és itt egy európai címkét is viselnek, és ez a folyamatot megváltoztatja finanszírozás szempontjából. Azért vannak itt limitek, mert a projekt 25%-át képviselte az adott cég forgalmának, úgyhogy egy KKV meglehetősen ingatag törékeny helyzetben van. A lényeg az, hogy a nyertesek nagyon elégedettek az eredménnyel. A következő kérdésre térnék át, van-e itt valamilyen érdekösszeütködés? A keretprogram, egy előző keretprogram már a kkv támogatását célozta meg, és általában a kkv már részt vesznek együttműködési vagy tematikus programokban már hosszú ideje. És mi általában a részvételt serkentjünk, de vannak itt programok, amelyek sokkal széles lép, mértékűbbek, mint a KKV-kre vonatkozó programok. Az az érzésünk, hogy ez a mi projektünk is, nem csak résztvevők, egyszerű résztvevők vagyunk. És ami a jövőt illeti, ezzel is számot kell vetni, ez egy kicsit mulatságos, de a KKV-k nem azért vannak csak ott, hogy részt legyenek, hanem pénzt akarnak keresni tehát jó üzleteket akarnak kötni. Azután az egyetemeknek a kutatás terén sok tapasztalatuk van, a KKV-k viszont azonnal eredményeket akarnak elérni. Ők is végeznek kutatást, fejlesztést, de náluk gyorsabb eredmények szükségesek. Ami pedig a bizottság által elmondottakat illeti ma, amikor pénzügyi válság van, amely még sajnos nem fejeződött be, mindenki nagyítóval vizsgálja meg saját költségvetését, és ide tartozik az európai kutatásfejlesztés, a jövőbeli terveket, pénzügyi terveket még nem ismerjük, ami a keretprogramot illeti, a szakértők azt javasolták, hogy legalább a mostani költségvetést tartsák fenn. Ez dilemma, nem tudjuk, hogy önök hogy fogják kezelni mindezt. Bár néhány ország készen áll arra, ezt mondták nekünk, hogy a részesedésüket emeljék. Az EU nem tudja ezt emelni, a tagállamok legalább emelhetik, és ezt látjuk a jelenlegi programban is, mert a költségvetési kötelezettségeket kötelezettségeknél magasabbak az igények kérelmek. Ami pedig az olcsó alkalmazásokat illeti, vagy a piaci alkalmazásokat, a partnerek azt mondták, hogy ez lehetővé tette számukra az, hogy ügyfeleket szerezzenek egyrészt, másrészt pedig azt is, hogy a partnereink sokszor ügyfelekké is váltak. Ennyit szerettem volna ma elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük, Laperúz asszony. Egy egyértelmű következtetést lehet levonni a jelentésből, hogy ez a program tényleg megfelel a célkitűzéseknek, és némi kiigazításra szorul, ezt meg is fogjuk tenni, fogják tenni, de mindenképpen folytatni kell. Ami pedig a folytatást illeti, nagyon remélem, hogy a következő szakaszában is találkozunk majd ennek a programnak, amikor megpróbáljuk majd összefoglalni a program teljesítményét és eredményeit két év múlva. Még egyszer köszönet Laperuz asszonynak, hogy eljött hozzánk, és hogy ezt a bemutatót megtartotta. Nagyon sok sikert kívánok a jövőbeni munkájához, ezen számunkra nagyon fontos területeken a piac szempontjából. Még egyszer köszönet. Proszę Państwa, pozostały nam właściwie już finalizujemy dzisiejsze spotkanie. Tisztelt kollégák! Lassan az ülésünk végéhez érünk. Most az egyéb napi rendi pontoknál járunk. a jegyzőkönyv miatt, mivel a szakbizottság elnöke nincsen jelen, ezért egyéb napi rendi pontunk nincsen, és emlékeztetnék, hogy a jövő héten részt veszünk majd egy nagyon fontos ülésen, szakbizottsági ülésen, amely szavazással fog telni Strasbourgban. Tehát jövő héten Strasbourgban szavazni fogunk május 9-én. Végül pedig azt hiszem, hogy csak annyi maradt hátra, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, és hogy berekesszem ezt az ülést. Köszönöm.